Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, és tájékoztatom önöket a választás eredményéről. de abs, gegebenen Stimmen 700. 729 szavazatot adtak le. Érvénytelen szavazatok 12. Érvényes szavazatok 717-es. Az abszolút többség 359-nél van. Ennyi szavazatot kell megszerezni az abszolút többséghez. ABC sorrendben mondom a szavazatokat. Agorda Castallo 113. Kretu 243. Csárnecki képviselő 240. Gálperc Ildikó 400. Guillaume asszony 334. Lambsdorff úr 312. Lunacek asszony 222. Megginis asszony 441. Papadimulis képviselő 153. Olirén 327. Casszóli képviselő 340. Tajani képviselő 452. Vargasel Zizó képviselő 406. Valeán asszony 394 és Villand képviselő 437. Abszolút szavazat mennyiséget, tehát Tájáni képviselő, Megginis asszony, Wieland úr, Zizó képviselő, Gálpel Cildikó és Valean képviselők kapták. Gratulálok ezeknek a kollégáknak a alelnöki pozícióba való megválasztásukhoz. Das bedeutet, dass acht Mindez azt jelenti, hogy nyolc további alelnököt kell megválasztanunk, egy második fordulóra van, lesz szükség. Hogyha nem, senkinek nincsen észrevétele, akkor ezt olybá veszem, hogy a jelöltek, az első jelölti forduló jelöltjei fenntartják jelölésüket. Senki nem mond ennek ellent, tehát felmaradnak a jelöltségek, Javaslom, hogy kezdjük meg a második választási fordulót. Manfred Weber kapszott parancsoljon. Elnök úr, kérni szeretném, hogy 10 percre szakítsuk meg az ülést, hogy még egyszer a néppárti frakció, illetve a többi frakció megtárgyalhassa az eredményeket, illetve hogy hogyan szavazzon. Javaslom, hogy 17 óra 20-kor folytassuk tehát az ülést, és addig megszakítjuk az ülést.